fru Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném köszönteni Reding asszonyt, és örülök, hogy itt van, hogy van módunk néhány gondolatot cserélni. Két kérdést szeretnék föltenni a lehető legrövidebben. Nem kell egymást meggyőznünk arról, hogy milyen fontos a, gender pay gap-nek a kezelése Szeretném tájékoztatni a biztos asszonyt arról, hogy nagyon éles vitáink vannak arról, hogy lehet-e a létező törvénykezés alapján infringement procedure-t kezdeményezni azokban az országokban, ahol magas a gender pay gap, tehát gyakorlatilag minden országban. Az én véleményem szerint nem és szeretném megkérdezni, hogy terveznek-e törvénymódosítást, mert úgy tűnik, hogy ez a, ez a létező törvénykezés ez rendkívül alacsony hatásfokkal működik. A másik kérdésem a, a az erőszakra vonatkozik. Itt is azt szeretném kérdezni, hogy reális-e az az EBSCO elvárás vagy döntés, hogy ebben a választási időszakban kerüljön kidolgozásra egy irányelv a nők elleni erőszak leküzdésére. ennyit szerettem volna kérdezni természetesen van még ezer kérdésünk de hát a kollégáknak is kell hagyni teret. Tack, fru Bauer. Då går ordet till fru Varsågod.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 prendre d'autres questions, des choses plus précises si vous le souhaitez. Stort tack för informationen. Inga ytterligare frågor. Då kan vi eh, starta omröstningen. So, we start with uh, eh, amendments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 Tack, då är vi redo att starta omröstningen. And I ask if we can vote on block amendments 2, 3, 4, 5, 6, 7. Can we vote on block? Yes? No? Okay. Okay. 2, 3, 4, 5. Vote in favor. Against. Abstention. Adopted. Number 6. Vote in favor. Against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 in this stage it's, uh, it's, uh, it has not too much meaning to ask such questions because we will have just, just formal answers. Eh, tack fru Bauer och då går ordet till fru Gumay. Varsågod. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt, eh, jelezte, éppen Ilda Fitzgeraldo jelentésében megszavaztunk egy módosítást, amelyben sürgetjük az Európai Bizottságot, hogy folytasson konzultációt a parlamenttel, különösen a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal a nők jogainak európai kártya jövőbeli változásának kidolgozásáról. Tehát ennek megfelelően én úgy gondolom, hogyha most úgy érzem, hát ez a kérdés abszolút jogos, tehát nagyon világosan megfogalmaztuk, ha, ha pontosan figyeltek, a, a biztos asszony e, nem ismertette a, a roadmap-et, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mit tartalmaz, mert még nincsen kész természetesen. Tehát ennek megfelelően bizakodó vagyok, hogy mielőtt szeptemberben e, bemutatja, e, van lehetőségünk arra, hogy visszajön a bizottsághoz, és erről valóban beszéljen. Valóban szó volt most E, a délelőtt folyamán az ő részvételével a, a női kártáról, vagy a, tehát a női, női, női kártáról. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy e, fontos lenne hogy ezzel az ügyel foglalkozunk, és természetesen kíváncsian várom, hogy a, a asszony által e, e, felvetett e, kérdésekre milyen pontos választ tud adni. Én úgy gondolom, nagyon világosan fogalmaztam azzal kapcsolatosan, hogy itt van az EU 2020-as stratégiája, ami bizony gender dimenzióját tekintetve jóval gyengébb, mint maga a Lisszaboni stratégia, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy minden egyes lehetőséget ki kell használni arra, hogy a gender dimenziót magát a gender mainstreaminget folyamatosan tudjuk folytatni úgyhogy nyilvánvaló hogy ez most az első alkalom volt a biztos asszonnyal hogy erről egyáltalán tudtunk beszélgetni úgyhogy nyilvánvaló hogy folytatni kell ezt a fajta beszélgetést különösen miután ezt, a, ezt megszavaztuk most a, a bizottságban. köszönöm szépen! Frögumai, frö Cornelissen.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 para a questão que estamos eh, para a situação que estamos a viver, o que leva também à necessidade, no plano macroeconómico, ver que alterações nas diversas políticas para ter em conta esta situação. Muito obrigada, Senhora Presidente. Tack Mrs för en noggrann redogörelse och för arbetet för att bekämpa fattigdom och speciellt feminiseringen av fattigdomen.